az EBSZ e történetében, tehát aztánában az Európai Unió a lehető legtöbbet fogja megtenni, hogy a felelősségét elvállalja. Köszönöm. Ezzel a vitát lezárjuk. A szavazás az állásfoglalási indítványról holnap lesz, és most pedig a következő napirendi pontra térünk rá. Augustin Diaz de Mera Garcia Consugrea jelentése következik, a 539 per 2001 per LK e rendelet módosításáról van szó, amely a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli porsz- állampolgárok országainak felsorolásáról szól, és köszönöm Marst- köszöntöm Malmström biztos asszonyt itt a körünkben. Köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk az éjszakai plenáris ülésre, és már is késlekedés nélkül átadom a szót az előadónak. Parancsoljon. Muchas gracias, señora comisaria. Saludo también a... Köszönöm, biztos asszony, elnök úr. Hadd üdvözöljem kiváló csapatát is. Az 539 per 2001-es EK rendelet tartalmazza azon országok felsorolását, amelynek állampolgárai vízumjogosult, csak vízummal léphetnek be az Európai Unió területére, és azon országok listáját is, amelyek polgárai vízum nélkül jöhetnek be. A, ennek a javaslatnak három fő célja van. Először is Tajvant a pozitív listára szeretnénk tenni, más országokat, illetve területeket, Dominikát, Mikronéziát, Palaut és egyéb területeket nem tesszük a pozitív listára, még az Észak-Mariana szigeteket, azokat, azok nem okoznak semmilyen problémát, mert amerikai állampolgárokról van szó. Az imént felsorolt harmadik országok vonatkozásában az Európai Bizottság végül is úgy döntött, hogy nem oldjuk fel a vízum kötelezettséget. Ami Tajvant illeti, ez az ázsiai sziget, egy komoly demokratikus gazdasági társadalmi átalakuláson ment át. 1996 óta tart ez a demokratikus folyamat, akkor tartották az első szabad elnök választásokat. A kormány vezetője az elnök, akit négy évre választanak általános választójog alapján a tajvani eh, polgárok. 113 eh, tagú parlamentje van Tajvannak, eh, gazdasági értelemben Tajvan az egyik legnagyobb GDP-vel büszkélkedhető ország, büszkélkedő ország 30 ezer száz, az egyfőre, amerikai dollár az egyfőre eső jövedelem a munkanélküliség csak 5,2% volt 2010. júliusában, ami a fele az EU munkanélküliségnek. Az év első negyedében 13% a gazdasági növekedés, és az év első felében 12,1 milliárdos kereskedelmi többletet mutattak fel. Az IMF szerint 2009-ben Tajvan a 25. legerősebb gazdaság volt a világon. Hadd emlékeztessem önöket arra is, hogy 1950-ben Tajvan szegényebb volt, mint Gána, Uganda és a Kongói Demokratikus Köztársaság. 1960-ig nagyobb mértékben függött az alapanyag exporttól, mint Kenya, Dél-Afrika vagy Libanon. Már az ország exportjának több mint 97%-át eh, feldolgozott termékek teszik ki. Ez azt jelenti, hogy Taiwanon a kivándorlás az mindössze 0,15 százalék. Éppen ezért az illegális bevándorlók, bevándorlás kockázata nagyon alacsony. Az Európai Bizottság adatai szerint 2006 és 2008 közötti időszakban mindössze 45 Tajvarról érkező illegális bevándorlót találtak az Unió egész területén. Ami az úti illeti, a tajvani elektronikus útlevelek minden tekintetben megfelelnek a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet által előírt szakványoknak. Emellett a hamisítás ellen is védve vannak. 60 ezer tengeren túlélő és állandó tajvani lakcímen rendelkező személynek van tajvani hatóság által kibocsátott útlevele, ezeknek az embereknek nincs semmilyen személyazonosító okványuk, ezért ha Tajvan területére kívánnak lépni, külön engedélyt kell kérniük, ugyanezt szeretnénk mi is. Tajvan a Ciprus, Bulgária és Románia polgárain kívül mindenkit vízum nélkül enged be a területére, de ezt holnaptól holnapig hivatalosan eltörlik ezt a vízum kötelezettséget. Ezt a kötelezettségvállalást ők megtették, és tájékoztatták az érintett országok képviseleteit, valamint az Európai Uniót is. Éppen ezért, és más okokból kifolyólag is, elnök úr úgy gondolom, hogy a tajvani polgárok vízummentességét, vízum kötelezettségét el kell törölni, ahogy azt már az Egyesült Királyság és Írország megtette tavaly. Köszönöm. Most pedig Kovácsev úr következik, aki az AFET szakbizottság nevében szól hozzá. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Diaz de Meira úr jelentését. Aztán, hogy egyre inkább pozitív a kapcsolat Kína és Tajván között, és van egy megállapodás is már a két ország között, ezen kívül direkt repülőjáratok is vannak. Tehát pozitív trendet lehet tapasztalni. Nagyon magas az oktatási intézmények közötti csere is. Japán, illetve gyakorlatilag az hintjén áll már Tajván, tehát ez, ez mindenképpen pozitív trendeket jelent, és ezért az AFET szakbizottság teljes mértékben támogatja a jelentés készítőt, hogy megszüntessük a vízunkotelezettséget Tajvannal szemben. E, amint ez, miért ez elbelép, Tajvannak meg kell szüntetnie az Európai Unió bizonyos országaival szembeni vízumkötelezettségét. Köszönöm szépen. Thank you. Now I give floor to Commissioner Malmström. Most pedig Malmström asszonynak adom meg a szót, aki a bizottság nevében beszél. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Az a javaslat, hogy Tajvant tegyük át a pozitív listára, már elfogadásra talált a bizottságban július 5-én. Tudjuk, hogy Tajvan jól fejlett, stabil demokrácia és minden technikai követelménynek megfelel. A javaslat tehát a rendszeres felülvizsgálat eredménye, javaslatokat kapunk a tagállamoktól, és az Európai Bizottság rendszeresen vizsgálja ezeket a feltételeket az illeges bevándorlás, közpolitikák, közbiztonság, regionális koherencia és külkapcsolatok, az Európai Unió külkapcsolatai. Ezek a szempontok, amelyeket tekintetbe veszünk. Dél-Kelet-Ázsiában a regionális kohéziót kell támogatnunk. Gondoljunk Hongkongra, Japánra, Dél-Koreára, Szingapúrra. Velük szemben már nincs vízunkötelezettség. És természetesen a tajvani és kínai kapcsolatok is komolyan javultak, közvetlen repülőjáratok indultak, illetve gazdasági keretmegállapodásokat kötöttek. Ahogy az előadó is mondta, és Kovács akkor is elmondta, Nagy-Britannia, Írország, Új-Zéland és Dél-Korea már vízummentesen engedi be a tajvani állampolgárokat, és most Kanada is megszünteti ezt a vízumkötelezettséget. Természetesen a vízummentesség, amit megadunk, kölcsönös kell, hogy legyen. Tajvan fokozatosan megszüntette a legtöbb Európai Uniós tagállamban szemben a vízum kötelezettsége, de természetesen teljes vízummentességet kell biztosítani, tehát a román, a bolgár és a ciprusi EU állampolgárok is vízum nélkül utazhatnak Tájvára november 14-e óta, azaz 11-től, azaz holnaptól, úgyhogy vehetik a jegyüket a tartózkodási időszak is 90 napnál hosszabb lesz a vízummentesség életbelépése után. A, természetesen ugyanebben a javaslatban az északi Mariana szigetek is átkerülnek a pozitív listára, hiszen az Egyesült Államok részét képezik. A vízummentesség azt hiszem nagyon jó módja annak, hogy az embereket, hétköznapi embereket, az üzleti világképviselőit, a kutatókat, az egyetemistákat közel hozzuk egymáshoz és ez egy nagyon fontos döntés. Egy döntési eljárásban oldjuk fel a vízumkötelezettséget. Én nagyon örülök annak, hogy hallottam, hogy itt mindenki támogatja ezt a javaslatot. Megköszönöm az előadó, illetve az árnyék előadók munkáját, az Európai Parlament támogatását, és nagyon remélem, hogy holnap pozitív lesz a szavazás eredménye. Egyetlen egy módosítást javasolt a tanács és az Európai Parlament a bizottsági javaslathoz, Ugye szó van itt erről a 60 ezer tajvani személyről, akiknek az útlevelében nincsen személyazonosító szám. És a hatóságok ha Tajvan területére kívánnak lépni, akkor külön engedélyt kell, hogy adjanak, belépési engedélyt kell, hogy adjanak ezeknek a személyeknek, és ezért helyén való, hogy az EU is hasonló megközelítést alkalmazom, mi elfogadjuk ezt a kiegészítést. Köszönöm szépen még egyszer az előadónak az együttműködést, a parlament támogatását. Biztos vagyok benne, hogy a vízumkötelesség feloldása tovább segíti az EU és Tajvan kapcsolatait a idegenforgalomon és kereskedelmen kívül más területekre is majd kiterjednek az intenzív kapcsolatok. Köszönöm szépen. Thank you, Commission. Köszönjük a biztos asszonynak, most pedig Papa Nikolaou kolléga következik két percre a néppárt nevében. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Együttműködtünk az elő a, a jelentés elkészítésében, nagyon kiváló munkát végeztünk. A tajvani állampolgárok esetében a vízumkötelezettség feloldása, eh, nagyon pozitív ez a helyes lépés, a gazdasági akadályokat eh, sikerült leküzdeni, és azt az akadályt is, hogy bizonyos Európai Uniós tagállamoknak korábban még vízum kellett. Tehát ugye nyilván a kölcsönösség értelmében ezen állampolgároknak sem kell majd vízumot kérnie ahhoz, hogy Tajvánra utazzanak, ugyanúgy, ahogy ez a tajvani állampolgárok esetében is igaz, az Európai Unióba utazhatnak vízummentesen. Sikerült elkerülni azt is, hogy a tajvani-kínai kapcsolatok negatív hatással legyenek erre a lépésre. De hadd tegyek egy általános jellegű megjegyzést. Nem tapasztaltuk a terroristák tevékenységét. Ugye mindenki tudja, hogy milyen csomagokat küldtek Görögországból, Európai Uniós nagykövetségekre azt is tudjuk, hogy Jemenből milyen, küzdem, milyen küldemények érkeztek repülőgéppel, tehát tudjuk, hogy az egész világon jelen van a terrorizmus veszélye, és ez egy nagyon komoly veszély. Én láttam, hogy amikor az európai állampolgárok élvezhetik azt, hogy szabadon mozognak, illetve azt látják, hogy a vízumkötelességet feloldjuk harmadik országokkal szemben, mint például Tájban, mindig felmerül bennem az a kérdés, hogy vajon nem növeljük így a biztonsági kockázatokat és erre a kérdésre mindig válaszolni kell, amikor egy ilyen döntést meghozunk. Tehát mielőtt a vízumkötelezettséget feloldjuk, nagyon alaposan meg kell vizsgálni a helyzetet, a rendelkezésünkre álló mechanizmusokat, azért, annak érdekében, hogy az állampolgáraink biztonságát garantáljuk. És mi ilyen irányban megyünk, tehát a információt cserével próbáljuk az esetleges problémákat megelőzni. Tehát zárásként azt mondanám, hogy nagyon örülünk, hogy ezt a döntést meghozhatjuk, de figyeljünk oda, és soha ne kérdőjelezzük meg az állampolgáraink biztonságát Európában. To Madame Fajon for two minutes. Fajon asszony, szó két perc. Um, Köszönöm, predsednik, komisárka, kollégice in Köszönöm. Elnök úr, biztos asszony, kedves eh, kollégák, először is eh, megköszönném a raportőrnek a munkáját. Tajvan tényleg egy sikertörténet. Én éppen a közelmúltban jártam ott, és eh, egy sor együttműködési megállapodást írt alá az EU Tajvannal. A 27 EU tagállam a legnagyobb befektetője a tajvani gazdaságnak. Előrejelzések szerint 9%-os a gazdasági növekedés, kevesebb, mint 6%-os a munkanélküliség. Ez az együttműködés a mobilitást, a befektetéseket, a kereskedelmet is előmozdítja. A legnagyobb veszély Tajvanra nézve Kína. Ugyanakkor az utóbbi időben enyhültek a kapcsolatok, különösen a gazdasági kapcsolatok javultak. Tajvant a nemzetközi közösség általában nem ismeri el, mint önálló államot, ugyanakkor az EU állampolgárok 24 tagállamból vízum nélkül utazhatnak Tajvanba, kivétel Bulgária, Románia és Ciprus, de hamarosan majd ők is vízum nélkül utazhatnak. ez bizonyára be fog következni, e, nincsen embercsempészet veszély, nincsen illegális bevándorlás veszély, az emberek elégedettek a sorsukkal. Az EU az e- ezen a héten úgy döntött, hogy öt balkáni országgal is megszünteti a vízumkötelezettséget, e, illetve fenntartja a vízum mentességet, eh, az új országok Bosznia és Albánia. Innentől kezdve tudhatják ezek az országok, hogy vannak Euró, van európai jövőképük. A szabad mozgás rendkívül fontos, ez a jövő útja. Tajvan tehát semmilyen veszélyt nem jelent az Európai Unió számára. Kollégák éppen ezért eh, eh, arra kérem önöket, hogy szavazzák meg a tajvani polgárok vízumentes utazását. Köszönöm. Most pedig Wikström asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Van egy listánk azon harmadik országokról, amelyekből származó állampolgároknak vízumra van szükségük, hogyha be akarnak lépni az EU-ba. Ezeket a listákat rendszeresen kell frissíteni, attól függően, hogy mi a helyzet az adott országokban. Nemrégiben Albánia, illetve Bosznia-Hercegovina esetében döntöttünk a e, vízum e, kényszer eltörléséről, most pedig Tajván van soron. Ahogy már e, mondtuk, egy nagyon intenzív demokratizálódási folyamat ment végre, végbe Tajvánon, erős a civil társadalom, az emberi jogokat figyelembe veszik, és a politikai szempontból is stabil az ország az ország, a, a, a régió más országai szemére is megmutattuk a vízumkényszert, Tájban nem jelent fenyegetést az Európai Unió számára. A vízumkényszer eltörlése javítja majd a kereskedelmi kapcsolatokat, de ugyanígy a kulturális, illetve kutatási kapcsolatokat is, tehát ez mindannyiunk érdekében áll. A tájvani politikusoknak gyakran volt problémák azzal, hogy az EU-ba bejussanak, ugyanígy a magánszemélyeknek is. Azért attól tartottak az EU országok, hogy emiatt problémák lehetnek Kínával. Most azonban más a helyzet. A helyzetünket most már javíthatjuk, és így közelebb hozhatjuk ezzel Tajvánt a nemzetközösséghez. Ez egy ideológiai siker is számunkra, hiszen Európa nyíltságot képviseli, és mi szeretnénk az embereket befogadni, szeretnénk megnyitni az ajtókat mások irányába, hiszen ez erősíti az együttműködést, és ahhoz vezet ez, hogy mindenki ebből profitál, és jó klímát alakít ez ki az államok között. Tehát mindenképpen támogatjuk ezt a nagyon fontos szavazást. Köszönöm. ECR. Eh, e Köszönöm, biztos asszony. Ön is eh, Tajvan nagy barátja volt, amikor eh, képviselő volt, én pedig most vagyok a tajvani barátsági csoportnak az elnöke ebben a parlamentben, és hát ennek a csoportnak a nevében is üdvözlöm ezt a az új eh, vízummentességet, eh, amelyet a tajvani állampolgárok számára bevezetünk, ez a vízum liberalizáció az EU eh, zsargonban. Az Egyesült Királyság és Írország már másfél éve vízum nélkül engedi be a tajvani polgárokat. Ez a turizmust, illetve az üzleti utak számát is megnövelte, és ez is igazolta, hogy jó döntés volt ez a két ország részéről. Tajvan egy gazdag, modern demokrácia, ugyanolyan értékeket val, mint mi, támogatja az emberi jogokat, a jólét előmozdítását a saját régiójában. Egyre nagyobb és jobb üzleti kapcsolataink vannak Tajvannal, és Tajvan a kapu Kína felé az európai cégek számára. Európa egyébként hamarosan befogja az Egyesült Államokat, egyre több kutató és diák érkezik ide. Az ilyen cserekapcsolatok haszna is rendkívül nagy minden értelemben. A Tajvannal való szolidaritásunk jele az elnök elkötelezettsége, és az, hogy a Tajvan elszigeteltségét ezzel is csökkenteni tudjuk. Köszönjük, Borgezio úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is megköszönöm őszintén az előadónak, aki megmutatta a hozzáértését és a komolyságát és ezáltal garantálta az európai tagállamok részére azt is, hogy a vízumkötelezettség feloldása ne okozzon problémát az Európai Unióban. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, gondoljuk itt Bosznia-Hercegovináról és Albániáról, tehát Törökországról nem vagyok meggyőződve arról, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság jól végezte el a munkáját, már az európai állampolgárok biztonságának a garantálását, mert ez is a feladatuk. De általánosságban támogatom ezt a jelentést, és a szavazás végkimenetele biztos, hogy pozitív lesz, de aki már egy kicsit idősebb, az tudja, hogy évtizedeken át mit képviselt Tajvan. Mindannyian ismerjük a <clears throat> nacionalista Kínát, mindannyian tudjuk, hogy a szabadságjogok helyzete milyen volt, és még ma is vannak fenyegetettségek, veszélyek az emberi jogok területén főleg. Tehát nagyon oda kell figyelnünk, üdvözöljük a Tajvánt és a tajvani állampolgárokat Padániában nálunk is, Olaszországban. Már a eljöttek, a mi, eljöttek mi hozzánk, és látható az integrációs képességük. Tajvan más, eltér a többi országoktól, nem exportálja úgymond az emberi jogok vélemét, a kisebbségek védelmét, a vallási kisebbségek védelmét hozzánk. Üdvözöljük a tajvaniakat Európában és Olaszországban, Padániában is. Köszönöm.

hogy zöld utat kapnának a vzummentes beutazáshoz állampolgáraik számára az európai unió területére. köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. next speaker is Madame

Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos asszony. Támogatom Diaz de Meira, illetve Kovácseva jelentéskészítőket. Tajván nagyon magas standardokat alkalmaz minden szempontból, és ezért nagyon magas standardot jelent a biztonság határellenőrzés, illetve a vám ellenőrzés szempontjából is, és ezért szeretném, hogyha támogatnánk ezt a javaslatot, és végre megkapná a vízumentességet Tajván. Nem szabad megállnunk azonban itt. Tajvánt támogatni kell abban, hogy ne csak a WTO-hoz, hanem más intézményekhez is csatlakozzon, vagy mint például az ENSZ klímaváltozása kapcsolatos keret egyezményehez is csatlakozzon. Tajván rászolgál az elismerésre, hiszen nagyon fontos partner az Európai Uniónak. A kapcsolatok csak növekedni fognak, és ez mindkét fél előnyét szolgálja. Előre kell tekintnünk, és intenzívebbé kell tenni a kapcsolatokat Tajvánnál. Az egyik fejlődés az az lehetne, hogy tárgyaljunk egy sokkal átfogóbb kereskedelmi rendszerről Tajvánnal, főként most, hogy aláírta a gazdasági működési keretegyezményt. A vízumkönnyítés nagyon fontos eh, az EU, illetve a Tájván közötti kapcsolatokban. Elnök, köszönöm szépen, NCU úr következik. Mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák. Először is Diaz de Meire kollégának szeretnék gratulálni a jelentéséhez. Biztos vagyok abban, hogy holnap nagy többséget talán egyhangulag fogjuk megszavazni ezt a jelentést. Arról szeretnék beszélni, hogy az Európai Bizottság hogyan értékeli a kölcsönösség elvét. Tájván vízummentességet kap, és a vízumkötelezettségnek meg kell szűnnie Bulgáriával, Romániával, illetve Ciprussal szemben is. Ugyanakkor az USA-nak teljes vízummentessége van az egész EU területén, és mégis a kölcsönösség nem valósul meg Bulgáriával, Romániával és Ciprussal szemben. Itt ezen kívül még minden EU-ból beutazó számára plusz díjakat is kivetettek. A kölcsönösség jegyében a bizottságnak aktívabbá kellene válnia, nem csak, hogy meg kell állapítania a tényeket, hanem aktívan valamit is tennie kell annak érdekében, hogy a vízumkötelezettség kapcsán a kölcsönösség elve minden tagállam esetében megvalósuljon. Amíg a vízummentesség kompetenciája a bizottságnál van, és nem pedig a tagállamoknál, akkor valamit tennie kell a bizottságnak elnek. Köszönöm szépen, Migálszki úr következik. Köszönöm, biztos eh, asszonyelnök úr. Mint eh, látják, teljes egyetértés eh, van itt eh, ebben a teremben. Hatalmas többséggel fogjuk e, megszavazni ezt, még ha esetleg nem is ellenszavazat nélkül. Nem fogom elismételni mindazt, ami itt már elhangzott. Tajvan természetesen megfelel az összes feltételnek, gazdasági, politikai feltételnek ahhoz, hogy intenzívebbé tegyük az együttműködést és eltöröljük a vízum kötelezettséget. Azt gondolom, hogy ez szükségszerű, mert Tajvan a példája annak, hogy bármilyen kultúra képes egy liberális demokrácia üzemeltetésére. A tajvani történet egy sikertörténet, és ezt nekünk is támogatnunk kell a gazdasági érveken kívül Borgeció úr érvét is a figyelmükbe ajánlom, a politikai érvet. Mindannyian értjük azt, hogy miért olyan fontos ez a kérdés, és miért is kell támogatnunk tajvani barátainkat. Köszönjük, és most pedig Lár urat látom. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Tájván a pozitív listára kerül. Ez azt jelenti, hogy a tájvániak vízummentesen utazhatnak be az EU-ba. Én ezt, ennek örülök nagyon, de a politika adok-kapok eh, játék, és ezért eh, Tájvánnak is eh, vízummentességet kell adnia mind a 27 európai tagállam számára. Az, ez ideig ez még nem valósult meg. Tájván csak kinyilvánította azon akaratát, hogy az év végéig ezt megvalósítja. Remélem, hogy ezt a akaratot tett is követi, és a jelentés készítője is ezt kiratásba helyezte, és meg fogjuk szavazni ezt a módosítást, és úgy gondolom, hogy Tájvan majd tisztázza ezt a problémát, és az EU minden állampolgára vízummentesen tud majd Tajvánra utazni. Köszönöm szépen, Jár úr! Most pedig eh, a biztos asszonyt eh, kérem fel, hogy eh, zárja le ezt a vitát, illetve válaszoljon a felvetésekre. Köszönöm, elnök úr, tényleg röviden meg tudom ezt tenni. Köszönöm a széleskörű támogatást tajvani vízummentesség ügyében. Nyilván van még egy-két kérdés, amire válaszolni kell, hadd biztosítsam önöket, hogy mindig alaposan vizsgáljuk meg azokat az országokat, amelyeket vízummentességben részesítünk, megvizsgáljuk, hogy, hogy megfelelnek-e a feltételeknek. Most is megtettük nagyon alaposan, hogy ezt a vizsgálatot végrehajtottuk. Az utolsó hozzászólónak pedig annyit mondanék, hogy holnap, holnaptól kezdve utazhatnak a bolgár, román és ciprusi állampolgárok Tajvára vízum nélkül, tehát a reciprocitás változás megvalósul. Azt gondolom, hogy ez egy örömteli üzenet, és örömmel várhatjuk a kapcsolatok további javulását az Európai Unió és Tajvan között. Köszönöm tehát ezt a nagyszerű hangulatú vitát. Köszönöm, biztos asszony. Most pedig Diaz de Mera úr kap szót, ő a jelentéstevő. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Én is azzal kell, hogy kezdjem, hogy megköszönöm önöknek azt a támogatást, amelyben minden frakció képviseletében biztosítottak, biztosították a vízummentességi politikát. Nagy megtiszteltetés volt ezt a témát vinni itt az Európai Parlamentben, és köszönöm a támogatást, amit munkám során élvezhettem. De aki igazán felelős ezért a sikerért az Malmström biztos asszony, az ő támogatása és odaadása, valamint munkatársainak nagyszerű munkája eredményezte azt, hogy itt most úgymond igazságot szolgáltatunk Tajvannak. Ezen kívül már csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy gratulálok tajvani lakosságnak, a tajvani népnek, a tajvani hatóságoknak, és eh, azoknak a kitűnő diplomatáknak, tajvani diplomatáknak, akik eh, ezért az ügyért oly sok mindent tettek meg szerte a világon, és itt Brüsszelben. Köszönöm szépen Diaz de Meira úrnak. Ezzel lezárjuk ezt a vitát. Köszönöm szépen, és eh, erről a jelentésről holnap fogunk